az Európai Néppárt nevében. Sergio Paolo Francesca Silvestres kollégáé a szó. Elnök úr, és az elmúlt hetekben nagyon komoly áradásokra került sor az Európai Unió országaiban. Ez nagyon ö, tragikusan érintette a lakosságot. Ö, belga lakosság Brabantban ö, nagyon sok esetben halálos áldozatokat követelt az árvíz. Ezek a legsúlyosabb esetek voltak az elmúlt 50 évben. Egy napon olyan nagyobb volt az esőzés, hogy az normális körülmények között egy hónap alatt utat eh, sincs gy Nagyon sok Franciaországba vezető utat lezártak, a közlekedést számos helyen akadályozta, az árvíz nagyon sok helyiséget nem is lehetett elérni. A Minetúban, aztán Kalabriában halálos áldozatokat követett az árvíz, és Szelánó területein is. Rovigóban is voltak áldozatok, még mindig vannak, eltűntek több mint egy milliárdos az anyagi kár, úgyhogy több azonnali segítségre van szükség, több mint 150 önkormányzatban több mint 500 ezer polgár érintett és nagyon komoly állatállományt is érintett ez a katasztrófa. Világot átfogó szolidaritásra van szükség, nagyon erős szolidaritásra mindenekelőtt az Európai Unióban, amikor az első hatásaival próbálunk megbirkózni. De természetesen az áradásnak, az árvíznek hosszú távú hatásai is vannak. A termelés során nagyon komoly szerepet játszanak a KKV-k, a kis és a középvállalatok, amelyek elvesztették termelőeszközeiket, traktorokat, gépeket, de mint mondtam, az állatállomány is nagyon komoly károkat szenvedett el a baromfi állomány például. És látjuk, hogy ez a munkanélküliséget is növelheti ezekben a régiókban. Európának teljesítenie kell a feladatát. Az érintett országokat biztosítani kell arról, hogy a szolidaritási alap segítséget nyújt és talán lehetőség lesz arra is, hogy kivételeket határozzunk meg a kritériumokhoz képest, ugyanis segíteni kell azoknak az embereknek, akikkel ez a nagy dráma történt. Szükség van az EU támogatására. Most Edith Estrella asszonyé a szó a szocialisták részéről. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm, és a frakcióm nevében teszem ezt, és én is szeretném biztosítani szolidaritásunkról mindazokat a területeket és régiókat, amelyeket érintettek ezek a természeti katasztrófák. Természetesen szeretnénk őszinte részvétünket kifejezni a halálos áldozatokkal szemben. 2010-ben, ami a katasztrófák méretét illeti, Madeirán is nagy probléma jelentkezett. Franciaországban is szélsőséges időjárási viszonyok voltak. Spanyolország, Belgium, Németország, Hollandia szintén ebbe a sorba tartozik. Nagyon nagy károk keletkeztek ezekben az országokban. Gondoljunk a közép-európai árvizekre, a helyzet egyre rosszabb, és egyre nagyobb károk születnek. Olaszországban, de az Egyesült Királyság, Lengyelország, Magyarország, ország és e, megemlítendő. Emberek ezreinek kell elhagyni lakóhelyüket. Nagyon sok gyár leállította a termelést Dél-Európában. Százezrek, százezer hektár, több mint százezer hektár tett tönkre az árvíz. A klimatikus viszonyok egyre nehezebbek, a természeti katasztrófák környezeti károkat okoznak, halálos áldozatokat követelnek, és nagyon komoly veszteségeket okoznak a gazdaságban. Ezért nagyon fontos a kockázat menedzsment, a kockázat kezelés megfelelő kialakítása, jobb várostervezésre, a parti területek tervezésére, ökoszisztémára van szükség, így akadályozható meg, hogy a természeti katasztrófák hatása ne legyen ilyen súlyos. Polgári védelmi intézkedéseket kell hozni, illetve megerősíteni. Az EU reakciós mechanizmusait egyszerű erősíteni kell, rugalmasabbá kell tenni ezeknek az alkalmazását. Elnök úr, a szolidaritási alapra gondolok. A tanács a szolidaritási alappal kapcsolatos rendeletben ezt blokkolta. Ez elfogadásra került. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlament nemrégiben elfogadta egy megfigyelő központ létrehozását annak érdekében, hogy hogy a felmérje a szárazság kockázatait, illetve figyelemmel kíséri azt. Az ilyen intézmények is segíthetnek. Köszönöm szépen, asszonyom, köszönöm kollégák, és most a liberális demokraták következnek, Döxtex kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen elsősorban most az áldozatoknak nyilvánítunk részvételt, nagyon sokan vízbe fulladtak, más országokban is százak, ezrek nagyon nagy anyagi és érzelmi veszteséget szenvedtek, elveszették a házukat, elsősorban természetesen rájuk gondolunk. Az elmúlt hetekben, hónapokban, sőt években nagyon sok tagállamnak volt gondja a vízzel, árvizekkel, és az Európai Bizottságnak intéznék egy kérdést. Amikor értékelik azt, ami most történt, talán hasznos lenne szakértőket is bevonni ebbe az értékelésbe különböző tagállamokból, régiókból, hogy az emberek ítéletet tudjanak alkotni arról, ami történt, hogy jobban megismerjük, hogy mik voltak az okok, mert nagyon bonyolult kérdésekről van szó. Hogyha jobban meg tudjuk alapozni, vagy látni tudjuk, hogy mi volt az oka, akkor tudunk beszélni jobban az intézkedésekről. Minden árvízi területre vonatkozóan kell egy kockázat elemzést készíteni, ez egyébként is szokásos, és a preventív intézkedésekről kell gondolkoznunk, hiszen lesznek még ilyen katasztrófák, és a megelőzés rendkívül fontos, ehhez azonban az okakat kell elsősorban megismernünk, hogy jobban tudjunk koordináltan intézkedni, és a vizeket, az árvizet jobban le tudjuk vezetni. Ezért talán hasznos lenne egy szakértői találkozót összehívni, akik jól ki tudnak értékelni azt, ami most történt. Köszönöm szépen! Most pedig eh, Isabel Durand alelnök asszony következik a zöldek képviseletében. Köszönöm, elnök úr. A zöldek nevében én is szeretnék részvétet nyilvánítani minden családnak, minden olyan személynek, mindazoknak, akiket ez a drámai helyzet érintett, akik elveszítették eh, hozzájuk közel állókat eh, és javaikat. És köszönöm a tűzoltóknak is, az önkénteseknek, hivatásosoknak, akik nagyon aktívak voltak ezekben az érintett régiókban. Ezekben a hónapokban segíteni kell az áldozatokat, kártani kell őket, de koherens politikát kell kialakítani, ami a probléma okát veszi célba. Három típusú módszert ajánlok. Először is a renoválás, építésre való intézkedések, amikor a vízmentesé teszik a földet, a területet. Amikor kiadják az engedélyeket, akkor arra kell figyelni a az építkezések előtt, hogy a víz ne törjön át a talajon. A másik a mezőgazdasági politika intenzívé kell tenni, hiszen a az időjárás szeszélyeinek jobban ki van téve a mezőgazdaság, meg kell hozni ezért az intézkedéseket, a másik pedig a riasztás, előrejelzés, koordinálás azokon a helyeken, ahol várható az ilyen események időnként nem elég komoly intézkedéseket hoznak, és aktívabb koordinálásra lenne szükség azért, hogy a meteorológia riasztásait terjesszék. Az EU az összes politikájában, a prevenciós és más aktív politikájában kell, hogy ezzel foglalkozzon, és hasznos politikát alakítson ki a következő hónapokban, még azelőtt, mielőtt az időjárás ismét meglepetésekkel járna, el kell kerülni azt, hogy itt részletet kelljen nyilvánítanunk az érintetteknek, családoknak, vállalkozásoknak. Köszönöm. Most pedig Julie Gerling asszony az ECR e részéről. Köszönöm. Az én frakcióm is őszinte részvételt nyilvánít azoknak, akiket érintettek ezek az események. Nekem nagyon személyes tapasztalatom van, saját régiómban volt árvíz, és így ez azt jelenti, hogy ennek hatására lettem az EP tagja. A mobilizáció szolidaritás alap nem elegendő. Ezen a héten van a régiónban újabb árvizek voltak. Már Störk úr elmondta, amit szerettem volna, de érdemes ezt megismételni. Úgy gondolom, hogy a korai előrejelzés fontos, de mindannyian tudjuk, hogy az időjárás milyen gyorsan változik, és nem is tudom, hogy érdemese sok pénzt a korai előrejelzésre fordítani, mert már, hogyha az idő úgyis rossz, akkor nem tudom, hogy elég idő van arra, hogy előrejelzés után intézkedjenek. Az EU-nak nagy hozzáadott értéke lenne, hogyha egymás helyzetéből tanálnunk a gazdasági régióban nagyon sokat segítettek minket az árvíz idején, mégpedig az osztrák régiókkal való kapcsolataink. Nekik nagyon nagy tapasztalataik vannak az árvizek, magasan fekvő területek szempontjából, nekünk nem volt ilyen tapasztalatunk. A regionális kapcsolatokból nagyon sokat lehet tanulni egymástól, és így előre tudunk lépni. Köszönöm az Egyesült Baloldal Lothar Biszki elnök úr. Köszönöm, elnök úr. A GUNGL nevében én is szeretném részvétemet nyilvánítani az érintetteknek, az áldozatoknak, áldozatok hozzátartozóinak. Itt valamennyien ebben egyetértünk, és abban is egyetértünk, hogy gyors segítségre van szükség. Sok okos dolog elhangzott már, amit nem kell megismételnem, de ezeket a gondolatokat teljes mértékben támogatom. Még egy szempontot szeretnék kiemelni, a hosszú távon ható károkat. Ne feledkezzünk meg arról, hogy több természeti katasztrófa következményei tovább érzékelhetők, mint amennyire tudjuk. Ezért fontos, hogy a szolidaritási alappal és intézkedésekkel kapcsolatban figyelemmel legyünk az ilyen hosszú távon is ható károkra. És még egy dolog. Itt beszélhetünk, vitatkozhatunk erről, de a legfontosabb kérdés a támogatás, hogy azután helyben az emberek meg tudják szervezni önmaguk segítségét, hiszen ott helyben jobban ismerik a feltételeket, mint mi itt a parlamentben. Köszönöm szépen. Mara Picotto asszony következik az EFD frakció nevében. Köszönöm szépen. A frakcióm nevében én is szeretném részvétemet nyilvánítani valamennyi érintetnek. A régióm nevében szólok. 5 millió lakosa van, és ebből 125 települést értett, érintettek az árvizek. Nagyon nagy károk keletkeztek, tönkrementek a szanitér berendezések, rengeteg ház összeomlott, hatalmas károk keletkeztek. És látjuk azt is, hogy milyen hatalmas méreteket öltöttek ezek a katasztrófák, az árvizek. Európának többet kell tennie. A szolidaritási alap kell, hogy segíteni tudjon az ilyen helyzeteken de nem csak nagy stratégiákról és fejlesztési projektekről kell beszélnünk, hanem beruházásokra van szükség ott helyben, megint a, a polgár közeliség szempontja nagyon fontos, hiszen ott helyben a felelős regionális hatóságok eh, tudják csak a megelőzéssel kapcsolatos intézkedéseket meghozni többet kell beruháznunk a víz, az árvíz védelembe, hogy ne jelentsenek az árvizek ilyen hatalmas fenyegetést a polgárok számára. Európának valamilyen választ kell tudnia kínálni, hiszen állandóan azzal vádolnak minket, hogy túl messze vagyunk a polgároktól. Köszönöm szépen, asszonyom. Ezzel ezt a vitát lezártuk, ez egy nagyon rövid vita volt az európai árvizekről, az idei árvizekről.